Okay, colleagues, can... Nos, kedves kollégák, akkor kezdjük a délelőtti ülést. Kezdjük a koordinátorok ülésének visszajelzésével. Vannak itt is közlemények. Okay, the... Nos akkor. Ugyanúgy inkább rá az előadók kijelölésére. A 1406-os dokumentummal kapcsolatban az a döntés és az SD fogja az előadót kijelölni a 2000 per 25-ös irányelv a traktorokról. Nos, itt a koordinátorok úgy döntöttek, hogy itt kollégánk fogja megkapni az előadói kinevezést. Szena Lova asszony, arra kérjük, hogy korábbi munkát felhasználva írja meg a véleményt a traktorokkal kapcsolatban. További dokumentumokat is kaptunk. Az EU állampolgársággal kapcsolatban a határok lebontásával kapcsolatban a koordinátok úgy döntöttek, hogy semmilyen tevékenység sem szükséges a bizottság közleménye az egységes piacról a versenyképes ség érdekében az IMCO-tól kaptunk egy véleményt, és kért bennünket, hogy véleményt nyújtsunk be. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy véleményt írunk levél formájában. Én írom Harbour úrnak, és az esetleges megjegyzések a koordinátorok részéről ebben lesznek. Ez az egyetlen megoldás, hogy véleményt jutassunk el időben az imkónak, mivel az imkó a február végi határidőt akarja tartani. Az volt hát a javaslat, hogy az elnök levélben írja meg a szakbizottság véleményét. A következő koordinátori ülésen ezt megvitatjuk, és döntésre jutunk közlemény az integrált ipari politikával kapcsolatban nincsen döntés, és ugyanez a többi akcióval kapcsolatban egészen a tízesig ami a 2020-as költségvetés. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az SZD frakció fogja kinevezni az előadót. Ez a ö, szokácsos ö, rotációs. Rike úr, az előadó ö, fogja ö, addig folytatni a munkát, amíg ö, megállapodás közbe nem jön a 2012-es költségvetéssel, tehát az SD frakció, így nevezik ki az előadót. A TEN-T finanszírozásával kapcsolatban, annak jövőjével kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy meghívást intézünk szakértőkhöz, hogy jönnek el közénk, és így fogjuk a dokumentumot elkészíteni az elnök vezetése alatt, és megkeressük a több illetékes szakbizottságot. Tikau alelnök ezen túl a 2011-es munkaprogramra tért rá. Az egyéb alatt a koordinátorok találtak egy levelet a Libétől, a Libé és TRAN elnökétől a Tigandes Pascual fél jelentéshez való közös munkáról szól ez, és az elnökök értekezlet elé kerül ez a dokumentum. Az állampolgári jogok is ilyen értelemben a mi letékességünkbe tartoznak. Nos, itt a zenekök értekezete fog dönteni. A volt tran tagokkal való találka a következő téma. A a Rajnai Központi Bizottsággal január 19-én lesz találka 2-től 4-ig. A Rajna Bizottságot meglátogatjuk. Akik szívesen jönnének erre a látogatásra, kérem tudassák a titkársággal, hogy a Rajna Bizottság megtudja, hogy hány emberre számítson, hány látogatóra. Egy rendkívüli tran ülés lesz február 14-én Strasbourgban, elnézést kérek, megpróbálom a Strasburgi üléseket elkerülni mindenáron, de muszáj lesz ezt megtartani. Ömer Kallas alelnök szeretne jönni hozzánk az informális tanácsülés eredményeit ismertetni, ahol Budapesten a TEN-T sorsáról lesz szó előzőleg. Szintén információs jelleggel Tikau asszony alelnökünk a STOA panel tagja informálta a bizottságot arról, hogy a következő ülés december 7-én lesz, ami az euró matricát illeti, az EU matricát illeti, feltáró tárgyalások vannak a belga, voltak a belno, belga elnökséggel, február közepére várunk eredményt. December 7-én találkozik az előadó az árnyék jelentés tevőkkel, és januárban kezdődik jövőre a tanács, a bizottsággal a megbeszélés. A koordinátorok jóvá hagyták a jelentést én értelemben. Nos, ennyi a koordinátorok üléséről és az elnökök közleményeiről hogyha a képviselőknek van más megjegyzésük, akkor halljuk. Ha nincsen, akkor ö, elfogadják a visszajelzést. Köszönöm szépen. Következő a ö, szavazás. Ö, mindenkinek itt van a szavazókártyája. Teszteljük a rendszert. Mindenki készen erre, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Rendben. It's nothing personal, Michael. We just doctored your machine last night nem Michael, csak tegnap este probléma volt a géppel, ezért. Is it working now? Most működik, Michael? Mindenki szavazott. Who's not got a voting card? Yeah. Okay, so we'll have to indicate on each vote. Akkor lezárom. Everything in order, Mrs. Car van Köztönsz asszony, senki se szavazott jogosultság nélkül. Egy képviselő, Szaszori úr nem hozta el a szavazókártyáját. Nos, akkor kezdjük. Koch úr jelentése az Európai Közösség és Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti megállapodás megkötéséről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 32-en szavaztak, 32 támogatta, senki sem ellen nincs, hogy tartózkodás elfogadva. 33 valójában. A következő rozba asszonynak a ö, jelentése, gondolom, ugyanolyan ö, egyértelmű eredmény lesz. Európai Városfejlesztési Menetrend és jövője kohaziós politikában rozvahaszony. A hetes ö, módosító mellett kik vannak ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosítom és van egy szóbeli módosító a jelentéstevőtől, hogy új egy a bekezdés legyen. Ki támogatja? Ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük, lássuk, hatos módosító, a szóbeli módosítóval, megnyitom. Mindenki szavazott, Lezárom. Tizennégy mellette, tizenkilenc ellene, elutasítva. Kilences módosító Szenálovasszony kitámogatja ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Azt hiszem el van fogadva, de a kilences módosítót ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Ez amúgy sem változtat, akkor 20-14 az eredmény mondjuk. Kompromisszumos módosító B jelű. A támogat, ki támogatja? Ellene tartózkodás elfogadva a nyolc így okafogyott. Tízes, két részben. Első rész a subsidiarity principle ig, és aztán emphasizes toll. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es okafogyat, 13-as. Itt részenkéti szavazás az első részig, részben a stakeholders rész, mellette, ellene, ö, bocsánat, a mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész, figyelembe véve, elfogadva. 14-es mellette, ellen tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 22-es, jön ma a többi okafogyott, részenkénti. Ö, első rész, második rész, a második rész okafogyott, hogyha az első nem megy át. Első rész mellett, első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ö, elutasítva. Ö, elfogadva. Második rész mellett ellen ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Tizenhat mellett, 17-17, tehát nincs elfogadva. D kompromisszum mellette. Elnézést. 23-as, bocsánatot kérek, 23-as első rész, az addig, hogy regional level, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész Urgistal mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a 29-es jön Ezt részben lefedi a D kompromisszum, de szavaznunk kell egy betoldásról walking, cycling, carpooling-ig. Ez egy betoldás. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. 16 mellette, 18 ellene. Elutasítva. 25-ös mellette, ellene, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadva 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást 35-ösről. Az EFD plusz egy szavazatot adott le. Tehát egy kártyát vegyenek ki. Yes, you only got one vote, you see. Uh, and yeah, so if you take yours out... Akkor vegye ki a kártyáját. Úgy tűnik, rendben, lezárom a szavazást. Uh, 14-19 elem elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as, négy részben van. Első rész a Sustainable mellette ellene tartózkodás elfogadva. második rész a kohézós alapokról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elutasítva. Lehet majd írásban magyarázni a szavazás. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. És negyedik rész a 15 százalékról mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 40-es, itt részenkéti szavazás két rész, az emphasizes az első, és a második a maradék. Az első mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es két részben, a teljes szöveg kivéve a zárójeles szövegrészt, első rész eme szavak nélkül, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, a maradék, looks at urban mobility rights, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 15-19 arányban elutasítva. 44 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 44-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva 17 mellette 16 ellene. 43-as, Tika ki támogatja, ellene tartózkodás, megint csak ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva 18-16 arányban 45-ös módosító. Okafogyott, 46-os mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 50. mellett ellen tartózkodás elfogadva. 51-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ami a preambulum bekezdéseket illeti a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy három 3, kettes okafogyat, a négyes szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Várjunk türelemmel. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. 33-an szavaztak, 32 mellett egy E, e, jó, 33 valójában. Gratulálok, Roxbach asszony. Well, done, saying Okay, we go on. Rendben van, akkor átérünk a következő napi rendi pontra. Uh, It gives you five minutes to leave quietly if you... Hagyok önöknek öt percet, hogy hagyják el a termet csendben, kérem szépen. Was the Okay. So we'll just wait, we're five minutes ahead. Tehát 5 perc szünet a szavazás után. 5 percre felfüggesztem. Pihenjenek addig. Kancsián úrral fogok addig tárgyalni, és másokkal a trialógust elindítjuk. Rendben? Okay, colleagues. Kedves kollégák. Akkor a következő rendi pontunk következik. Zaszáda asszony jelentése az Európai Közösség és tagállami, másrészt az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról van szó, nem tudom, hogy Zászáda asszony itt van-e. Június 17-én elfogadtuk a ö, már ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Ez egy olyan megállapodás, amely lefedi az összes pontot, az érintett pontokat, a problematikus pontokat. Zászáda úr itt van? Igen, itt van. S elnézést mondja az elnök, nem láttam őt, tehát Zászáda úr, öné a szó. Dziękuję bardzo za głos. Nagyon szépen köszönöm. szeretném szeretném hallani az önök véleményét. A megállapodás második szakaszával kapcsolatosan az Európai Közösség és Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodásról van szó. Ez egy olyan megállapodás, amely nagyon fontos, ugyanis 60%-kal járul hozzá az Egyesült Államok a közlekedéshez, ami a az Európai Parlament szerepét illeti, mi csak igen vagy nemmel szavazhatunk, tehát vagy nemleges, vagy igen lehet a véleményünk. 2002 óta érvényben van ez a megállapodás, van egy záradéka is, amelynek értelmében nem lehet egy második szakaszt bevezetni 2010 novemberéig. Azonban a, a, prot, tehát a protokollt aláírták, de ezt nem alkalmazzák még mindig. Szeretném felhívni a e, e, figyelmüket egy e, nagyon jó jelentésre, amelyet a, egy kollégánk készített el, és amelyben le van, hogy számos területen, például a liberalizálás területén új lehetőségek nyíltak, például a beruházásokra, aztán a légi közlekedés infrastruktúra fejlesztése, a környezetvédelem, a légi közlekedés kiterjesztése. Ezek olyan területek, amelyek nagyon fontosak lehetnek. Én azt is javaslom önöknek, hogy néhány kulcskérdésre korlátozzuk a figyelmünket. Mi is a megállapodás fő célja? A piac liberalizálása. Ez a végső célkitűzésünk. Továbbá, mivel jelentős volt a előre menetel a tárgyalások során, meg kell említeni a 21-es cikkét a megállapodásnak, szó van egy programról, a Fly America programról, amely nagyon hasznos, viszont elsősorban az Egyesült Államok az, amely profitál ebből a programból. Fölhívom a figyelmet a hetedik cikre is. Én úgy gondolom, hogy a megállapodásnak mind a két fél érdekeit kell szolgálnia ami a jelenlegi helyzetet illeti, én azt javaslom, hogy a harmadik szakaszt is kezdjük meg a tárgyalásokban. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt átadnám a szót a képviselőknek, a bizottság képviselőjét kérem meg először, hogy szóljon. Kajaka úr. Köszönöm szépen, köszönöm Simpson úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Zászáda úrnak a bevezetőjeért, és köszönetet mondok minden kollégának, akik támogattak a tárgyalások során. Nagyon nehéz volt az Egyesült Államokkal a tárgyalás a légiközlekedési megállapodásról az utóbbi 7 évben 19 tárgyalásra került sor. Most a második szakaszról tárgyalunk. Az összes közlekedési miniszter elfogadta a közleményünket június 14-én, és az Atlanti-óceán mindkét oldalán nagyon pozitív véleményeket kaptunk a pilóták szövetségétől, a légi közlekedési vállalatoktól, a repülőterektől. Mi is fontos? ebben a megállapodásban. Az a fontos, hogy az együttműködés folyamatát folytatja az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Ez egy piaci megközelítést is tartalmaz. Most már nem 27 ország egyenként köti meg a megállapodását, hanem ez egy általános megállapodás az Unió és az Egyesült Államok között, és ez 60%-át liberalizálja a világ közlekedésének. Két fő téma van a megállapodásban, az egyik a piaci hozzáférés, a másik pedig a szabályozás. Mind a két téma nagyon fontos ugyanis új szolgáltatásokat nyújthatunk a polgárok számára, megkönnyíthetjük a légközlekedést, új munkahelyeket létesíthetünk. De még ennél is fontosabb az, hogy ez a megállapodás megnyitja a kapukat a jelentős együttműködés előtt olyan területeken, ahol nem volt idáig együttműködés. A biztonság, versenypolitika, környezettel kapcsolatos együttműködés. A transatlanti szövetségek eh, már működnek. Ezek nem csak úgy a semmiből eh, kezdtek el működni, hanem a kétoldalú együttműködésnek eh, köszönhetően. Aztán nagyon fontos rendelkezések vannak a megállapodásban a szociális aspektusokról, a megállapodást úgy kell megvalósítani, alkalmazni, hogy ne ássák alá a dolgozók jogait. Aztán a környezettel kapcsolatos együttműködés, közös programok, vegyes programok, sokkal tisztább légi közlekedés, ezek mind nagyon fontos rendelkezések a megállapodásban, és a múltban ilyenek nem voltak még soha. Hogyan hogyan lehet mindezt megvalósítani. Mindenben sikeresek lehetünk-e? Nem. Vannak korlátaink természetesen ezeken a területeken is. Nem volt lehetséges teljes mértékben nyitottá tenni a tulajdonnal kapcsolatos problémákat. Mind a két fél megegyezett abban, hogy a fennálló akadályokat folyamatosan le fogja bontani, és évente felülvizsgálja a mm, megállapodást a vegyes bizottság. És hogyha azt látjuk, hogy nagyon lassan kerül megvalósításra a megállapodás, akkor természetesen javítani lehet a megállapodáson. És az is fontos, hogy a harmadik országokkal való kapcsolatokat fejleszük. A parlament úgy tűnik megelégedett a különböző szakaszokkal, és önök is hozzájárulhatnak jelentősen ahhoz, hogy ez a megállapodás sikeres legyen ugyanis az együttműködés a, már most és a jövőben is lehetővé teszi a piaci lehetőségek fejlesztését, és ahogy Szaszádá úr is mondta, szolgálja az első szakasz megvalósításának érdekeit is. Most újabb lehetőségeket kell találni de lehetséges-e például a tulajdonnal kapcsolatos ellenőrzés? Én azt hiszem, hogy igen. Én azt válaszom, hogy igen, de szükségünk van önökre, szükségünk van az Európai Parlamentre, ugyanis a jogalkotókkal az Atlanti-óceán másik oldalán a jogalkotókkal párbeszédet kell kezdenünk. 2011 tavaszán, ban, tavaszán lesz Washingtonban egy beruházási fórum kimondottan a légi közlekedésre vonatkoztatva. Ha szeretnénk, hogyha az Európai Parlament kapcsolódna ehhez a munkához, ugyanis a jogalkotók közötti párbeszédről van szó, az Európai Parlament és az Egyesült Államok kongresszusa között meg kell indítani a párbeszédet, ez mind a két fél számára hasznos lesz, Természetesen korlátok is léteznek akkor, amikor már a jogszabályokat alkalmazzák. A, számítunk az Európai Parlament támogatására, és nagyon jó a, az önökkel való kapcsolatunk, csak úgy, mint az önök partnerével az Egyesült Államokban, tehát a, ugyanezzel a szakbizottsággal. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Kajaka úrnak. Én el szeretném mondani a tagoknak, hogy egy sajtótájékoztatóra kell mennem három perc múlva, és a, tehát ez is egy olyan sajtótájékoztató, amely utasok jogaival foglalkozik, és majd az alelnök veszi át a szót tőlem. Első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Elkadraui úr nevében Köszönöm a kiváló együttműködést. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy Elkadraui úr nevében felszólaljak, aki, ha jól tudom, jelenleg Lengyelországban jár, kiküldetésben van. Ami a tartalmat illeti, mi úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás egy lépés az úton, és nem a folyamat vége. Viszont eh, egy jó lépés a megfelelő irányba, bizonyos dolgokban javulást hoz, mindenek előtt az európai légiforgalom számára és az európai légitársaságok számára, de minden bizonyal eh, ez nem jelenti, mint ahogyan már mondtam, a folyamat lezárását a dolgok jelenlegi állása szerint. Nem tartjuk jónak, különösebben a jelenlegi helyzetet, ami a nyílt verseny eh, illetve a kiegyensúlyozatlan piaci hozzáférést illeti ezt az ellentétet. Mi úgy gondoljuk, hogy itt még túl nagyok az egyensúlytalanságok, úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államok az Európai Unióval szemben még mindig nagyon nagy előnyöket élveznek, és az európai légitársaságokat diszkriminálják az amerikai légitársaságokkal szemben. Ez olyasmi, amit önmagában nem szabad elfogadnunk. Ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy az európai helyzetet, az EU beli helyzetet mindenek előtt a légi forgalom által okozott zajterhelés tekintetében összesen lehet hasonlítani Amerikával, hiszen Amerika nem olyan sűrűn lakott, mint Európa néhány területe, és éppen ezért nem beszélhetünk azonos körülményekről, előfeltételekről. Az ami eddig szerepelt az egyezményben, ebben a tekintetben éppen ezért nem élvezi a teljes helyeslésünket, nem helyeseljük teljes mértékben. Pozitívnak tekinthető, hogy szociális és ökológiai szempontok is bekerültek a dokumentumba, és hogy az úgynevezett vegyes bizottság megerősödve kerül ki az egyezményből valószínűleg, és ezáltal az Európai Parlament tájékoztatási lehetőségei is növeke, növekednek ezáltal. Összefoglalva elmondható az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az egyezmény nagyon pozitív szempontokat tartalmaz, de még messze nem értük el azokat a célokat, amelyeket kitűztünk. A frakción belül, ha végül teljesen világosak a tények, és az egész szakbozírtsági folyamat véget ért, Végül majd elgondolkodunk azon, hogy támogatjuk-e a dokumentumot vagy sem. Eddig tehát annyit tudok mondani, vannak pozitív és negatív oldalai a jelentésnek, és ez még nem jelentheti a tárgyalások végső pontját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Napot kívánok mindenkinek! 2010 márciusában írták alá a protokolt, és már a második szakaszban van, na, vagyunk. A parlamentnek korlátozott hatásköre van, ezzel egyetérthetünk, de nagyon fontos a kommunikáció és az információ mindenki számunkra, a mindjárt számára az Európai Parlamentben. A légiközlekedés piaca az Egyesült Államokkal, ahogy elhangzott, körülbelül 60%-át teszi ki a világ légiközlekedésének. Ez egy jó dolog mind a két fél számára. Azonban ez a megállapod, ennek a megállapodásnak egyensúlyban kell lennie. Két aspektusra szeretnék utalni, amelyek számunkra az ALDE frakció számára nyugtalanítóak. tehát az egyensúlyt szeretnénk látni. Jelenleg egyensúly hiányban, és azt látjuk, hogy a, a tulajdon, valamint a külföldiek ellenőrzése szempontjából ez a megállapodás az Egyesült Államok érdekeit szolgálja. Azt hiszem, hogy fontos az utasok jogait védeni, de fontos az adat bankokat is védeni, mind az amerikai, mind pedig az európai utasok jogai szempontjából. A lehető leggyorsabban nemzetközi szabályokra van szükség, olyan szabályokra, amelyek minden garanciát megadnak az utasok jogai szintjén. 2010-ben elfogadtunk egy állásfoglalást, és az ALDE úgy gondolja, hogy a megállapodás fő célkitűzése az a teljes piaci nyitás mindenféle korlát nélkül. Így kell elemeznünk a helyzetet, hogy mm, szem előtt tartsuk ezt a célkitűzést, és el kell indítani a harmadik szakaszt a lehető leggyorsabban. Annak érdekében, hogy a liberalizálás bekövetkezjen, és a külföldi beruházóknak sokkal több lehetőséget kell nyújtani, a bizottság által említett ágazatokban a beruházásokat növelni kell, sok mindent tettünk az utóbbi években, de még nem eleget. Gratulálok a, mind azért, amit sikerült elvégezni, de még hosszú az út előttünk. Elmondtam, hogy az én frakcióm mit tart nyugtalanítónak, aggasztónak, de elfelejtettem elmondani azt, hogy a jelentéstevő jelentéstevő nevében szóltam most fel, aki nincs itt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Őszintén meg kell vallanom, hogy nem osztom az optimizmust, a derülátást az egyezménnyel kapcsolatosan. Tudom, egyesek már egyébként is hangot adtak aggodalmuknak. A tények a következőképpen néznek ki. A piaci hozzáférés esetében az európai befektetések számára az Egyesült Államokban még mindig nagyon nagyok az akadályok. Ez nem kölcsönös, hiszen Európában az amerikai vállalatok nem szembesülnek hasonló akadályokkal. A második pont a következő. Ez a közös szabályozás jelenleg úgy működik, hogy az Egyesült Államok. Meghatároz valamit, az itteni többség pedig követi ezt, bólogat hozzá. Ez azt jelenti, hogy eddig gyakorlatilag csak rábólintunk az USA javaslataira. Nagyon ritkán történik az, hogy például az Egyesült Államok valamilyen javaslatát elfogadja az EU-nak. A biztonság területén például általában úgy néz ki a helyzet, hogy az Egyesült Államok részéről a részletekben menőkig meghatározzák azt, hogy milyen további terror elhárító intézkedésekre van szükségünk. Előfordulhat, hogy a jövőben az egész család történetet át kell majd küldenünk az Egyesült Államoknak, ha oda szeretnénk utazni, tudom, de beleértve még a női felmenőket is egészen a hetedik generációig, nos, ezek valóban nagyon érdekes dolgok, és ami a biztonságot illeti az Európai Unió szintén nagyon jó szabályozásokat vezetett be, ennek ellenére azonban úgy tűnik, hogy a mi befolyásunk nem túl nagy ezen a téren. Ez azt jelenti, hogy nekem ezzel tulajdonképpen az a gondom, hogy még mindig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az EU itt fontos szerepet játszik. Szá- számomra ez még kevés. Nyíltan ki kell mondanom, itt még rengeteg lehetőség kínálkozik a javításra, javulásra, hiszen itt nem arról van szó, hogy két egyenrangú partner tárgyalna egymással, sokkal inkább azt láthatjuk, hogy azt a régi szokást követi Európa, hogy egyszerűen vakon követi Amerikát ezen a téren. Vannak már közös intézményeink, ezek az intézmények részint, még akkor is, ha ezzel nem értek mindig egyet, de részint mégis nagyon érdekes, értékes hozzájárulást biztosítanak, de az Egyesült Államok részéről nem mindig vannak ennek megfelelő reakciók. Sosem mondják azt, hogy jól van, hát átvehetnénk azt, amit az európaiak kitaláltak. Ez azt jelenti tehát, hogy mindkét ponton nem látok jelentős előrelépést. Ezt nagyon sajnálom, hiszen éppen az együttműködés nagyon fontos és szükségszerű lenne, és azt hiszem, hogy ami a környezetvédelmi együttműködést illeti, túl kell lépnünk az eddig történteken, hiszen eddig nem sok minden történt. Ezek egyszerűen csak szándéknyilatkozatok, nincsenek kötelezettségvállalások, és nem látható az, hogy itt valami történne a valóságban, a gyakorlatban. Mindenki elmondja, hogy nagyon érdekel bennünket a környezetvédelmi kérdés, gondoskodnunk kell valahogy arról, hogy csökkentsük az üzemanyag felhasználást, a zajvédelem területén ugyanezt láthatjuk, itt is sajnos még nem jött létre az a, az együttműködés, amelyet megfelelőnek tekinthetnénk. Az Egyesült Államok ezen a területen egyébként már előrébb, előbb jár, az európaiak itt egy kicsit hátul kullognak, úgymond. Azt hiszem tehát, hogy ezeken a területeken még van min javítani, van min dolgozni, és azt hiszem, hogy az egyezményt aztán végül minden részletében újra meg kell vizsgálnunk az időközi jelentésekkel együtt figyelembe véve, hogy mi történt az legutóbbi jelentés óta. Összességében azonban azt kell, hogy mondjam, csalódott vagyok. Egyszerűen ez a stratégia számomra nem politizálást jelent, hogyha egyszerűen csak vakon követjük a másikat. Ez nem azt jelenti, hogy egyenrangú partnerek beszélnek egymással. Egyszerűen csak vakon követjük a másikat. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogyha erről az egyezményről beszélünk, ez majdnem olyan hangulatot kelt, mint egy egyeztetés. Mondhatunk rá igent vagy nemet az egész csomagra, tehetünk egy kis lépést előre, vagy pedig megkérdőjelezhetjük az egészet mindig csodálom a bizottság derülátását, optimizmusát is, hogy milyen szépen bemutatja az egész csomagot. Ez nyilvánvalóan a bizottság munkájának értékét is mutatja, nem akarok itt csak ironizálni. Nagyon örvendetesnek tartom, hogy a bizottság valóban sokat tett ez ügyben, és láthatjuk nyilván, hogy nem értük el kitűzött célokat. Washingtonba egy kis delegációval utaztunk, de nagy elvárásokkal, és a kis delegáció kisebb elvárásokkal érkezett vissza Washingtonból. Ekkor már világos volt számunkra, hogy az EU-USA kapcsolatok nem felelnek meg annak, amit itt elgondoltunk róluk a parlamentben. A biztonság, környezetvédelem és versenytémák továbbra is fontos témák, azonban a témák közötti kapcsolódási pontokat is látnunk kell, és hogy holnap, hogyha holnap a versenypolitika látja kárát a környezetvédelmi intézkedéseknek, vagy a szociális intézkedéseknek, akkor nem értük el a célunkat nyilvánvalóan. Akkor sem fogjuk elérni célunkat, hogyha nemet mondunk a csomagra, hiszen akkor fennáll a veszélye annak, hogy ismét visszatérünk a bilaterális megállapodások rendszeréhez az egyes tagállamok és az USA között. Tudnunk kell azt, hogy mit szeretnénk most elérni, és én mindenképpen támogatom, hogy megtegyük most ezt a kis lépést előre. Nyilván látva azt is, hogy a parlament szerepe nem merülhet ki abban, hogy a parlament a folyamat végén csak egyszerűen rábólint a dolgokra. A bizottsághoz intézném azt a kérdést, hogyan lehetne a jövőben jobban bevonni a parlamentet az egész folyamatba. Itt megvan a lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyünk fel, és vitákat folytassunk, de a fontos grémiumokban és az egész folyamat során azt hiszem a parlamentnek sokkal aktívabb szerepet kellene biztosítani. Ez eltekintve a kis előrelépéstől szintén egy nagyon fontos lépés lenne számunkra, a parlament számára, és a mi szerepünk számára, amelyet ezen a területen játszani szeretnénk. Ennek megfelelően szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a bizottságnak, és mindenképpen a néppárt nevében elmondhatom azt is, hogy támogatni fogjuk az egyezményt. Köszönöm szépen, Gross úr. Újra szót adok Kelly úrnak a bizottság nevében, és utána az előadó. Köszönöm szépen. Nagyon kevés mondani valóm van most. Nagyon nyílt eszmecsere folyt, ezt hallottam a bizottság nevében annyit, ennyit sikerült elérni. Természetesen tiszteletben tartom a képviselők véleményét, szívesen nyújtanék többet. Örültem volna, hogyha nagyobb az előrehaladás. Nagyon nehéz tárgyalásról van szó. 7 év, 19 tárgyalási kör, 27 ország. A tagállamok nagyon pozitívan, egyhangon üdvözölt, egyhangulag üdvözölték az első és második lépést a repülőtérek terekkel, a pilótákkal kapcsolatos előrelépést. Ez a jövendő együttműködés első lépése. Nem ez a vége a történetnek. Új út nyílik a transatlanti együttműködésben. A történelemben erre nincsen példa ez a megállapodás olyan, hogy már ezek után nem bilaterális kapcsolat lesz az usa Egyetlen megállapodás van, közös megállapodás, az EU és az tagállamok közösen kötötték meg. Egyetlen intézmény van, a közös bizottság, és azon monitorozza a tevékenységet. Több terület is van, ahol együttműködés van. A biztonság, repülésbiztonság, fogyasztóvédelem. Van lehetőség az USA-val megtárgyalni új intézkedéseket mindkét oldalon. Szeretném Lichtenberger asszonyt megnyugtatni, hogy ez nem úgy történik, hogy az egyik fél azt mondja, hogy ezt fogjuk tenni, írjátok alá. Nem. Sok olyan ügy van, ügy van amiben az EU mondja, hogy így szeretnénk tovább menni. Ö, kompatibilis megközelítés próbálunk találni. Nagyon ö, nehéz közös szabályokat elérni, harmonizálni a transatlanti repülést, de ö, hogyha ö, ö, próbálkozunk, akkor sikerül kompatibilis megoldásokat találni az ellentmondásokat megpróbáljuk elkerülni. Elkerülni az olyan helyzeteket, amikor a légitársaságok, a az utasok kellemetlen helyzetbe kerülnek, szembe kerülnek egymással. Van egy keret, van egy közös bizottság, és az a terület, amit sokan említettek, a piachoz való hozzáférés, itt különbségek vannak 25%-os korlátozás van az USA-ban. Az EU-ban ez 49 százalék. Grossonak nagyon jó kérdése volt. Az Európai Parlament hogyan játszhat szerepet? Hát itt, itt játszanak szerepet. Megváltoztatni a mi szabályainkat. Ezt megtehetja az Európai Parlament, és akkor az amerikai kongresszus ehhez kell igazodjék. Nagyon szoros a kapcsolat a törvényhozó között az Atlanti óceán két partján. És éppen ilyen helyzetekben kell ezt kihasználni. Az úr kérdésére válaszolnék. A bizottság örülne, hogyha az Európai Parlamentnek ebben nagyobb szerepet sikerülne játszania. Jövőre egy beruházási fórumot szeretnénk összehívni ezzel a témával kapcsolatban. Már is fontos a szerepük, küldöttség ment az USA-ba önöktől, nagyok az elvárásaik, de ez nagyon nehéz kérdés. Meg vagyok rá győződve azonban, hogy előre fogunk lépni. Európában példátlan forradalom volt a légiközlekedésben. Most már transatlanti szövetségről beszélhetünk. Ez a megállapodás kihat a versenyre, az együttműködésre, és Európa vezető szerepet játszik. De van egy következő lépés, szabványosítani a repülést, és megvizsgálni a korlátozásokat. Itt lesz az Európai Parlamentnek szerintem szerepe. Most félig teli, vagy félig üres a pohár, sokak számára önök közül nincs elég teli. Én úgy mondanám, hogy ha tovább lépünk, ha folytatjuk az utat, akkor egyre több víz kerül a pohárba, és a végén lehetőség lesz arra, hogy nagyon pozitív, jól működő transatlanti repülési piac jöjjön létre. De az Európai Parlament mondja ki a végső szót. A bizottság a tárgyalásokat vezeti, de az intézmények jóvá hagyják, vagy ha nem elégedettek, akkor visszatérünk az amerikaiakhoz, és azt mondjuk, hogy az európai oldal ezt nem fogadta el. Mielőtt az előadó kapna szót, Lichtenbergi asszony kért szót. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Köszönöm szépen az előadását, az elszólását. Egy kérdésem lenne, az USA megkapta, amit akart. Mi, milyen motivációja van még az USA-nak a további tárgyalásokra, hiszen most már csak mi akarunk valamit az Egyesült Államoktól. Mi megadtuk az USA-nak azt, amit szeretett volna. Az USA azt mondta, talán kaptok majd egyszer valamilyen engedményt, nagyon leegyszerűsítem a helyzetet, ez való igaz, de számomra ez a legfontosabb kritérium arra vonatkozóan, hogy félig teli a pohár számomra, vagy félig üres. Nem látom, hogy mi lenne az Egyesült Államok motivációja arra, hogy tárgyaljon velünk a jövőben. Ők megkapták, amit akartak. Számomra ez a döntő pont, hiszen nyilvánvalóan egy egyezmény mindig egy lépés egy hosszú folyamat során, de nyilván az adott szinten garantálni kell, szabatolni kell azt, hogy a másik félnek még van valamilyen motivációja a további tárgyalásokra. Ők megkapták, amit akartak. Megtömték a batyujukat, mi pedig csak egy készfogást kaptunk, és egy ígéretet, hogy talán majd elgondolkodnak ezen vagy azon. Az én kérdésem az volna, hogy mi áll a maga optimizmusa mögött, hogy arra vonatkozóan, hogy az USA majd tárgyalni akar velünk a jövőben. Egy igazi motivációja van-e az USA-nak? Azon túlmenően, hogy ők nagyon aranyosak és kedvesek, és mi is azok vagyunk. De ha jól látom a helyzetet, jól értelmezem a tényeket, akkor a másik résznek valóban semmi oka nincs arra, hogy a jövőben tárgyaljon velünk, ők megkapták, amit akarnak. Kérem válaszoljon a kérdésre, ha kíván. Nem, Liga nincsen igaza. Sok olyan téma van, ami még a jövőbeni előri lépésen múlik, hogy hogyan oldódik meg. Az USA nem rendelkezik azzal a hét szabadságjoggal, amivel mi egy ösztönző mechanizmus van. Nem mondhatjuk, hogy ők megkaptak, megkapták, amit akartak, és mi nem. Senki se érte el a célját végső soron, mert nem sikerült teljesen liberalizálnunk a piacot. De egy olyan rendszer kell, a megállapodás, amelyben ösztönzők vannak. Az újságnak nincs meg a hét szabadságjoga nem kapott meg minden jogot. Mi megkaptuk az USA-ra vonatkozólag a hetedik jogot. Ők nem. Ez csak akkor lép érvénybe, amiben megállapodunk, hogyha ők lépnek. Teljesen téves azt mondani, hogy az egyik fél elérte a célját. Nem. Ez egy folyamatos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 fogva nem ö, akartam ö, követ ö, dobni a nyugodt ö, vízbe. de a zajcsökkentés is felmerül, illetve az utas adatok kicserélése. Az európai vállalatokkal való bánásmód is, amelyekkel úgy bánnak, mint alvállalkozókkal, és nem lehet közvetlen megállapodás velük aláírni. Sok mindent el kell még mondani, és örülök, hogy az együttműködés megvan a többi frakció árnyék jelentés tevőjével. Mint mondtam már, maga az érték, az megállapodásnak az az értéke, hogy létezik. Nincs vége a tárgyalásoknak, még már eddig is sikerült elérni eredményeket. Hogyha valaki megkérdezi tőlem a véleményemet, a második lépésről. Nos, azt nagyon ambiciózusnak tartom, de még számos olyan kérdés van, amely a harmadik körben találhat csak megoldást a tárgyalások során. Az Európai Parlament reményem is szerint jobban beleszólhat majd a harmadik körbe, hiszen komoly aggájaink vannak, és de ezek nem vezetnek oda, hogy a dokumentum ellen szavaznánk. Nem azt már elmondtam, elismétlem, hogy szerintem nagyon fontos dokumentumról van szó. Mindenkinek azt ajánlom, hogy aggájainkat ö, vessük papírra. Ö, egyelőre nem lehet módosítókat benyújtani, mert az jobban meg kell vizsgálni a kérdést. Nos, reagálva egyes véleményekre. Bilbao és Lichtenberg asszonyoknak ugyanaz az aggályom, mint önöknek. megvannak az aggájaim, de hát inkább a dokumentum mellett foglalnék állást. Mindenesetre újra meg kell vitatni a kérdést, és akkor talán el lehet az én aggáimat a tárgyalások harmadik körében oszlatni. Köszönöm szépen a véleményeket. Figyelembe veszem a véleményüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zaszada úr. Értjük, hogy a szimetria igénye megvan, az érség igénye megvan. A parlament azt kéri, hogy kapcsolják be ebbe a folyamatba. A Sure bizottsággal van eszmecserénk, de hát gyorsabban haladtunk, mint gondoltuk. Várjuk Jutta Haug asszonyt és a jelentéstevőt, hogy a költségvetési kihívásokról beszéljünk. 10 óra 30-kor kezdjük. Most akkor szünetet tartunk. Okay, colleagues. Nos, kedves kollégák, akkor folytassuk az ülést. Most pedig 12 óráig eszmecsere a SURE bizottsággal. A 13-as, 14-es pont együtt. Jó, a spanyol hallható. Halló Madrid Hallanak? Úgy gondoltuk, hogy a 13-as, 14-es együtt tárgyalandó. Nagyon örülök, hogy a Zsure bizottság elnöke ellátogatott közénk a mai napon, és Garige Polide Poledo úr is nagyon fontosnak tartjuk az önök szakbizottságának a szerepét, és önök is a miénket. Nyilván mindenki a magáé tartja a világon a legfontosabbnak, de hát közös az Európai Parlament. Tudjuk, hogy együtt kell működni a többi szakbizottsággal, és Különösen kíváncsiak vagyunk az önök véleményére a munkájukról. Együtt akarunk működni önökkel, amilyen szorosan csak lehet. Meg is adom a szót, megnyitó szavakat várunk önöktől. Köszönöm szépen, hogy mindketten ellátogattak ide. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök, hogy ilyen szívélyesen üdvözölnek itt. Nyilvánvaló, hogy a szakbizottság az egyik legfontosabb szakbizottság, hiszen közlekedés nélkül alig-alig jutnánk el bárhová is, esetleg kerékpárral vagy gyalog. De ideig nem jutunk el, legfőképp azért nem, mert nagyon rövid az időnk. A mi szakbizottságunkat csak általánosságban beszeretném mutatni, és hogy milyen munkamódszert választottunk, Ezután pedig Salvador, aki jelentéstevő, majd egy kicsit részletesebben elmondja, hogy mi is történik a mi bizottságunkban. Azzal a mandátummal ruháztak fel bennünket eh, ez év júniusában, hogy munkánkat a nyári szünet után kezdjük meg, három szakaszra osztottuk fel a munkánkat. Az első szakasz lassan a végéhez érkezik. A horizontális szempontokkal foglalkozott ez az első szakasz. Beszéltünk tehát az európai hozzáadott értékről, eszmét cseréltünk arról, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió 2020-as stratégiáját költségvetési rubrikákra felosztani. Ez azt jelenti tehát, hogy az elkövetkezendő többéves pénzügyi terv struktúrájáról is beszélgettünk. Megvizsgáltuk azt, hogy mi a helyzet a megvalósítás területén, hogyan kell megváltoztatni a költségvetésünket, és tegnap és tegnap előtt, tehát hétfőn is kedden egy meghallgatásunk is volt, ahol négy magasrangú szakértői panelt szerveztünk. Ők kívülről szemlélve értékelték a költségvetésünket, és a három Európa 2020-as stratégiában szereplő célkitűzésünk szempontjából vizsgálták meg a költségvetést. Ez a három cél pedig az intelligens, az inkluzív és fenntartható növekedés. Ők egy kicsit forradalmi jellegű ötleteket tártak elénk, legalábbis nekünk úgy tűnt, hogy ezek forradalmi jellegűek, Elmondták például, hogy felejtsük el a kis költségvetési tételeket, vonjuk össze a tételeket, már csak a legszegényebbek számára kell kohéziós politikát folytatnunk. Befektetésre van szükség a kutatásba, és az többit felejtsük el. Számomra ez volt legalábbis a legforradalmibb gondolat, ami elhangzott. De nem gondolom, hogy ez valóban megvalósítható, és mindenek előtt azt sem gondolom, hogy a tagállamok elfogadhatják azt, illetve el tudják fogadni azt, hogy a gyengéd, enyhe nyomásgyakorlás helyett tulajdonképpen egyszerűen fentről jogszabályalkotásokkal azt mondjuk, hogy elmondjuk, vagy meghatározzuk, hogy az egyes tagállamoknak mit kell tenniük, és mit nem kell tenniük. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatos viták és az egész folyamat megmutatta azt, hogy az egyes tagállamokat még igenis meg kell győzni arról, hogy igenis érdemes közösségi szellemben gondolkodni. Ez az első szakasz. A második szakasz 13. 13-án, január 13-án veszi kezdetét. Nagy szeretettel eh, meghívok mindenkit az üléseinkre egyébként. Ott az ágazati témakörökkel fogunk foglalkozni, ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági politikáról, a kohéziós politikáról fogunk beszélni. A mezőgazdasági politikával indítunk egyébként január 13-án, a kutatás, a fejlesztés és ami esetleg nagyon érdekes lehet a jelen szakbizottság számára, a TEN-T, e tehát a közlekedési transzeurópai hálózatokkal is foglalkozunk majd. Ha lezártuk ezt az ágazati szakaszt, akkor Salvador, a Salvador által kidolgozandó jelentéssel foglalkozunk majd. Úgy fogalmaztam, hogy amelyet neki meg kell fogalmaznia, de hát nyilvánvalóan ez nem kényszerű, ezt nagyon szívesen teszi meg. Erről a jelentésről fogunk tehát eszmét cserélni, hogy aztán májusban a szakbizottságon elfogadhassuk a jelentést, és júniusban a plenáris ülésen a képviselőket arra kérhessük majd, hogy támogassák jelentésünket. Nagyon szeretnénk megnyerni a képviselők háromnegyedét a jelentésünk számára, hiszen a mi feladatunk nagyrészt abban áll, hogy a parlament álláspontját meghatározzuk a tanácssal folytatandó tárgyalások számára, és hogyha háromnegyedes többségünk van, akkor nyilván akkor ez egy nagy jelentőségű többség, és akkor az észak, a kelet, a dél és nyugati tagállamok támogatását is élvezzük. Hogy nyilván az euroszkeptikusokat nem lehet meggyőzni és ezzel nem is próbálkozunk, ez nyilvánvaló, hiszen ez borsó lenne, elvesztegetett idő lenne. Nem akarunk tehát százszerzalékos támogatást, de azt hiszem, meg három, a képviselők három egyedének támogatása reális elvárás. Ami a munkamódszert illeti, a SURE szakbizottságon belül nyilvánvalóan a koordinátorok üléséből szakbizottsági ülésekből tevődik össze, ami azonban a szakbizottsági üléseken folytatott vitát illeti, Salvador munkadokumentumokat készített, ezek képezik a munka alapját, struktúrát adnak a vitáknak, eszmecseréknek. Salvador pedig ezen munkadokumentumok alapján bevonja, bevonva a hozzászólásokat is, a kollégák részéről munkadokumentumokat készít. Ez nem egy formális állásfoglalás a szakbizottság részéről, de ez a dokumentum, ezek a dokumentumok már fenn lesznek a honlapunkon, és mindazok, akiket ez érdekel, ott megtekinthetik ezeket az iratokat. És ez már többé-kevésbé a szakbizottság egyfajta megegyezéses álláspontját tükrözi. 50 tagunk van, és 48 póttagunk. Mindig nagyon sok póttag is részt vesz az üléseinken, sokan részt vesznek aktívan a vitában, és zárásként még elmondanám, hogy azt tervezzük, hogy a bizottsággal párhuzamosan szeretnénk dolgozni. A bizottság, mint ahogyan önök is tudják, egy munkacsoportot hozott létre. A munkacsoportban biztosok a maguk részéről a bizottság számára előkészítik a következő több éves pénzügyi tervet. A bizottság június végén, tehát jövő év június végén, július elején szeretné benyújtani a jogszabálytervezetét, illetve javaslatát, jogszabályalkotási javaslatát. És ha mi valamilyen módon szeretnénk befolyásolni a jelentésünkkel a bizottságot, akkor ez azt jelenti természetesen, hogy már a folyamat során folyamatosan kommunikálnunk kell a bizottsággal. Számunkra a biztos, a költségvetési biztos János Lewandowski úr tulajdonképpen az összekötő kapocs a mi szakbizottságunk és a bizottság között. Gyakran ő maga érkezik személyesen a szakbizottsági ülésekre, de néha a büdzsé főigazgatóság vagy költségvetési főigazgatóság igazgatója Léner úr jön el az üléseinkre. Itt befejezném, és átadnám a szót Szávadornak, aki most kicsit részletesebben beszél majd a tartalomról. Átadhatom neki, megadhatom neki a szót? Igen, semmi probléma. Muchas gracias ambos presidentes. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr. Köszönöm Dominik. Nek, Dominiknak is, aki szintén a költségvetéssel foglalkozik. valamint a közlekedési szakbizottsággal, valamint a költségvetési bizottsággal. Nos, hát elmondhatom, hogy nagyon jó dolog az, hogy a képviselők két ilyen különböző szakbizottságon belül dolgoznak, tehát a Költségvetési Szakbizottságban és a Közlekedési Szakbizottságban. Ami az előkészítést illeti, valamint a Súre bizottság működésével kapcsolatosan nincs semmiféle külön mondandóm, ahogy az elnök már elmondta, nagyon jól tudják, hogy mivel is foglalkozunk. Simpson elnök úr, a közlekedési bizottság elnöke Kétől megkaptuk a jelentést a Sure Bizottságban. És az első ö, tevékenységünk az, hogy elkezdtünk gondolkodni, kritikus az álláspontunk, és mindenképpen módosítani szeretnénk a jelentéstevő javaslatait. Fontos az Európai Parlament politikai üzenetét is aláhúzni annak érdekében, hogy a jövőbeni pénzügyi terveket kidolgozhassuk. Az Európai Parlament szerepe végtelenül jelentős lesz. A közlekedés politikáról még nem tárgyaltunk, tehát köszönöm az önök véleményét Jó lenne tehát tudni, hogy a szakbizottságuk véleménye álláspontja mi is. Ugyanis a Sura Bizottságban nem tudjuk, hogy ö, mik is lesznek, ö, mi is lesz a helyzet, mi, mik lesznek az elkövetkezendő évek pénzügyi tervei, mi lesz az infrastruktúrával, mi, mi lesz a jövőbeni pénzügyi tervekkel, mi lesz a kiadásokkal, vagy pedig a 2020-as stratégiához kötjük mind ezt. Első látásra Falkasszony és jó magam is. Miután meghallgattuk a képviselőket, azt mondjuk, hogy nem igazán látjuk a kapcsolatot világosan a 2020-as stratégia és a jövőbeni pénzügyi tervek között. Mint általában, az Európai Bizottság javaslatai, gondolatai elég homályosak hogyha előrevetítjük a költségvetést 5 évre, 10 évre. Azt hiszem, hogy rövid távra kellene gondolkodnunk. Végül pedig, ahogy önök is, ön is említi jelentéstevő úr a véleménytervezetében, a hozzáadott érték természetesen evidens a stratégia is kimondja ezt. Ön számos javaslatot tesz, bizonyos pontokkal egyetértünk. A Költségvetési Bizottság megállapította a jelenlegi pénzügyi tervet figyelembe véve, hogy hogy a transeurópai hálózatok számára nincs elég pénz és ez egy hiba. Ezt módosítani kell, ugyanis ez bonyolítja a helyzetet, megnehezíti az infrastruktúrák fejlődését. Azonban Európa jövője szempontjából az infrastruktúrák fejlesztése alapvető. A Sure bizottságban tanulmányozzuk a különböző helyzeteket, és két példával szeretnék élni. Az egyik az, hogy a közösségi politika európai szinten egy hozzáadott értéket, egy plusz értéket jelenthet, és ez nagyon fontos a jövőbeni előirányzatok kidolgozása terén. Aztán az infrastruktúra fejlesztés a közlekedésben egy másik példa, teljesen világos az is, hogyha a 27 ország költségvetéséből áttérünk az unió költségvetésére, akkor elmondható, hogy jók a lehetőségek a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésében itt a hatos és a hetes pontokra utalnék. Ezek alapvető pontok a jövő szempontjából, a pénzügyi terv szempontjából, mm, ugyanis a TNT hálózatot minél jobban kell finanszírozni, aztán a 2020-as stratégiáról is beszélni kell. Ugye azt mondjuk, hogy elégségesnek kell lenni a költségvetésnek ezen hálózatok fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bankkal is vannak kapcsolataink, ugyanis ez a bank mm, támogatja a legnagyobb európai infrastruktúrák fejlesztését a bizottságtól azt kérjük, hogy növelje a költségvetést a pénzügyi tervben a TNT-k részére. Mások, akik a költségvetéssel foglalkoznak szorosabban, biztos, hogy ugyanezt gondolják. Nevezetesen, hogy a bizottságnak finanszíroznia kell az infrastruktúrákat, és a nemzeti költségvetéseknek hozzá kell járulniuk a mm, finanszírozáshoz az infrastruktúrák terén, az európai költségvetésből pedig a transeurópai hálózatot kell fejleszteni. A SURE Bizottságon tudni kell az, hogy a TNT e hálózat egészére nézve az irányzott összegek nem elégségesek. Mind a költségvetési, mind pedig a Sure Bizottság meg fogja tárgyalni ezeket a témákat. A Galileo és a Marco Polo úttörő programjai az Európai Uniónak. Foglalkoztunk a Galileo költségvetéssel, és azt kértük, hogy a Galileo program költségvetését is növeljék. De sajnos nem ö, ö, megfelelő módon működik a költségvetés tervezése, megtervezése az Európai Unióban nem sikerült a Galileo programmal kapcsolatosan elérni a szóhajunkat. Átcsoportosításokra került sor, és a mezőgazdasági alapokból került átcsoportosításra bizonyos összeg a Galileo programba. Ez is azt jelzi, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy ezek a programok milyen fontos értéket képviselnek. Köszönöm szépen, elnök úr, a jelentését, a véleményét, majd a továbbiakban alapul vesszük a tárgyalásaink során ezt a jelentést is, ha majd a költségvetésről lesz szó. Végül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy a TNT hálózatot mindenképpen az, az értékek szintjén kell vizsgálni, ugyanis ez egy plusz értéket jelent, és a jövőben ezzel komolyabban kell foglalkozni. Köszönöm szépen. Most ami az én jelentésemet illeti, akkor röviden elmondanám, hogy miről is van szó, és akkor majd meghallgatjuk a képviselőket is, ugyanis a szakbizottság képviselői nagyon jó szakértőik a témának. Ami az európai hozzáadott értéket jelenti a TNT hálózattal kapcsolatosan. El kell mondani, hogy 27 tagállam projektéről van szó, amelyeket nem sikerült összekapcsolni egymással. Mm, a prioritásaink között az is ott van, hogy a különböző programokat összekapcsoljuk egymással. Ayala Szender asszony a Perpignan barcelonai projekteket, programokat szeretné összekapcsolni, de nem igazán sok a siker ezen a területen Úgyhogy ott, ott van e, fölöttünk Damoklész kardja. Ezeket a dolgokat meg kell valósítani. A közlekedés, a, a GDP 4,6%-át teszi ki az Unióban, és alapvető, hogy fenntartható közlekedést alakítsunk ki a jövőben Európában. Ahogy elhangzott már ma délelőtt, nagyon nehéz a helyzetünk, ha bár ugyanabba az irányba próbálunk menni. A TNT hálózat koordinálása fontos a kohéziós alapok kapcsolatban, de mindenképpen az alapokhoz való hozzáférés kell biztosítani annak érdekében, hogy a kohéziós alapokat is jobban felhasználjuk. Ez része az európai helyzetnek. Mindenképpen hozzá kell járulnunk a az európai közlekedés fejlesztéséhez, a regionális ügyekkel foglalkozó bizottság is tárgyalja ezt a témát. Itt nem arról van szó, hogy Butch Cassidy és Sunday Dance vonatot fognak rabolni, hanem mindenképpen lehetővé kell tenni a különböző projektek összekapcsolását a közlekedés területén, a kohéziós területeken. Miért van erre szükség? Mert a városokban például nagyon, nagy a, nagyon sok a dugó, a torlódások, és ezeket is meg kell ö, ö, oldani mindenképpen a városi dugók mindenhol problémát okoznak az Európai Unióban. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt a témát is kezelni a különböző kohéziós alapokból. A Galileo programról is volt szó, de a Galileo mi indítottuk el, foglalkoztunk vele, most az Ipari Bizottság vette át a, ezt a vitát csak úgy, mint a Cézár és a Single Sky programokkal. Ugye jogosan beszélnek arról, hogy ez, ezek a programok az Európai Unió számára egy plusz értéket jelentenek, de meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet a kormányokkal, a magántőkkével együttműködni. A Marco Polo programot is megemlítették. Ezzel kapcsolatosan is van egy véleménye. A, ugye itt mi az közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság vagyunk. A Lisszaboni szerződés nagyobb hatáskört biztosít a parlamentnek az idegenforgalomban, viszont nulla, nulla a költségvetés, az előirányzott költségvetés erre. Az én jelentéstervezetem 16. Fejezze, 16. bekezdésében szólok az idegenforgalom fontosságáról, és a gazdasági új rendelkezések jelentőségéről. Itt nem csak a földközi tengeri térség fejlesztéséről van szó, hanem más területek, térségek fejlesztéséről is a az ipari ágazatok fejlesztéséről, az ilyen típusú fenntartható turizmus fejlesztéséről. Meg kell nézni, hogy mi az, amit a természeti kulturális örökség terén nyújtani lehet, és hogyan lehet ezt tovább vinni. Domék is mindent megtesz, ami tőle telhető. az elemzés terén, de az idegenforgalom mat finanszírozni kell az elkövetkezendő időszakban, a közeli jövőben fontos, hogy együttműködjünk, és ahogy már az elején is mondtam, itt, itt nem csak arról van szó, hogy mindent önöktől várjunk el, hanem hogy mi az, amit mi tudunk önöknek nyújtani, és egyáltalán Európának a közlekedés terén természetesen. Jó, hogyha szeretnek bennünket, és jó, hogyha a Sure Bizottság is kedvel vagy szeret bennünket. Az EPP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is megköszönni a két kollégának a bevezetőt. Ez nagyon bizalmat gerjesztő volt, különösen visszatekintve az elmúlt évekre. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, hogy az egyik szakbizottság megismerkedik a másikkal, és tartalmilag is közelítenek egymáshoz. Ez itt most a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság, és az imént már Brian említette, a GDP 20%-a tartozik ezekhez az ágazatokhoz, és nagyon sok foglalkoztatott is ebben az ágazatban tevékeny. Alig ha található más szakbizottság, amely ennyire érinti a foglalkoztatás kérdését, ez nyilván negatív kihatással van a környezetvédelemre, hogy Mihály is mindig elmondja. Nyilván, aki termel, az szennyezi is. Néhány éve nagyon aktívan próbáljuk ezeket a negatív következményeket csökkenteni. Ez egy olyan terület egyébként, amely az Európai Unió alappillérei számára is rendkívül fontos. Közlekedés és idegenforgalom nélkül de mindenek előtt a közlekedés nélkül a piac nem nyílt volna meg ilyen mértékben, és nem növekedett volna ennyire az emberek mobilitása. Ez tehát azt jelenti, hogy hozzánk tartozik az egyik legfontosabb dosszió a TEN-T, tehát a közlekedési transeurópai hálózatok, de nagyon sok más terület is ide tartozik. A jogalkotásban olyan aktívak voltunk az elmúlt időszakban, mint a Környezetvédelmi Szakbizottság. Ez azt jelenti tehát, hogy nem csak a tagállami projektekkel foglalkoztunk, hanem foglalkoztunk biztonsági kérdésekkel, a piacok megnyitásával, a piacok szabályozásával. Standardokat, normákat határoztunk meg a környezetvédelmi területén, foglalkoztunk a munkaerőpiaci hozzáféréssel is. Alig talán olyan területet Európában, amelyben annyira szabályozott a munkaerőpiaci hozzáférés, mint például a közlekedés területén. Azt hiszem tehát ez egy olyan terület, amelyet a többi szakbizottság néha-néha felfedezze a maga számára, de nagyon aktív minden területen. Ezért nagyon fontos számunkra a 2020-as stratégia, hiszen végezetül az innováció rendkívül fontos szó és fogalom a jövő számára. Az imént említettem már a fenntarthatóságot és a szociális aspektus, és ezek a három kulcs, ez a három kulcsfontosságú téma, tehát nem kell sokáig keresgélni a kapcsolódási pontokat illetően az önök szakbizottságához. És reméljük, hogy az általunk tárgyalt legfőbb témákat jobban sikerül érvényesíteni a plenáris üléseken, és ezeket jobban sikerül előtérbe helyeznünk a kommunikációban a nyilvánosság felé. Prioritásokat kell meghatároznunk a jövőre vonatkozóan, talán a költségvetésben is tükröződnie kell ennek, és javítanunk kell a koordináción. Én nem ringatom magam abban az illúzióban, hogy a jövőben több pénzünk lesz, meggyőződésem, hogy kevesebb pénzzel kell majd jobb munkát végeznünk, és hogy ezt meg tudjuk valósítani. Annak érdekében egyrészt erősebben kell koordinálnunk a különböző területek munkáját, hogy holnap hogyan néz ki a költségvetés, hogy milyen irányelvek mentén, számomra nem ez a fontos. Én nagyon örülnék, ha nem a régi sémát követnénk, örülnék, hogyha egy új eljárási módszert követnénk, pontosan azért, hogy az Európai Unió céljairól szóló vitát éppen a költségvetés kapcsán is világossá tehessük. Azt hiszem, a közlekedés ezen a téren nagyon érdekes szerepet játszhat. Egyrészt számunkra nagyon fontos lesz az együttműködés a regionális szakbizottsággal nem úgy, mint ahogyan régen néhányan hitték, hogy rá akarjuk tenni a kezünket bizonyos pénzekre. De ha azt látjuk, hogy a kohéziós alapban, alapból a pénzek egynegyedét a közlekedés és a mobilitás számára költjük el, akkor nagyon fontos lenne, hogy itt a szakbizottságban szabályokat határozzunk meg, ennek ellenére azonban azt látjuk, hogy olyan befektetéseket eszközölnek ezekkel a pénzekkel, amelyek egy európai technológiai interoperabilitás ellen szólnak. Azt hiszem, ezen a területen kellene megtenni az első lépéseket a koordinációban más szakbizottságokkal, igaz ez a környezetvédelem számára is. Semmi értelme, hogyha itt vitatkozunk a környezetbarát technológiákról, hogyha közben nem egyeztetünk a szakbizottságokkal. Ez Európát befelé is erősíteni, és kifelé is, hiszen az imént éppen eh, a, az interkontinális egyezményekről eh, vitatkoztunk, és hogyha a fontos kérdésekben, ilyen például a környezetvédelem, egyhangon szólunk, akkor ez nagyon-nagyon fontos lehet Európa számára. Egy utolsó pont, miután nyilván mások is hozzá szeretnének szólni, az, hogy vajon lesznek-e új eszközeink, forrásaink. A közlekedés az elkövetkezendő hónapok és évek folyamán újra előtérbe kerül majd ennek kapcsán, hiszen hogyha befejezzük a EU matricával kapcsolatos vitát, és hogyha bizonyos eszközöket úgymond fel lehet címkézni, annak érdekében, hogy ott használják fel a pénzeket, ahol a fenntarthatóságot, a biztonságot, a kutatást lehet támogatni, de abból indulok ki, hogy egyébként bizonyos országok csak egyfajta jövedelemforrást látnak a közlekedésben. Ez két dologra mutat rá. A viták során a felcímkézés, az earmarking problematikájával mindenképpen foglalkoznunk kell, a másik pedig az, hogy hogyha holnap a PPP programokról beszélünk, akkor csak akkor tudunk reális előrelépéseket tennünk, hogyha a magán befektetőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy jövedelmező legyen a befektetése. Hogyha ezt a PPP projektet ahol már egyébként évek óta folyik vita, hogyha ezt valóban hasznosítani szeretnénk, akkor azt hiszem, hogy épp a közlekedés területén nagyon érdekes lehetőségek kínálkoznának a címkézés, azaz írmáking és a PPP támogatására. Ez az egyik, emellett jobb prioritásokat kell meghatároznunk, jobban kell koordinálnunk a többi szakbizottsággal, és a harmadik dolog a kondicionalitás, ami azt jelenti, hogy bizonyos pénzeket bizonyos EU-s szabályok szerint lehessen csak elkölteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. Gracias, presidente. si en principio agradecer enormemente tanto a señora Jao como al señor Garriga. Nos, köszönöm szépen Garcia Polledo úr szavait, aki bemutatta ennek a nagyon fontos szakbizottságnak a céljait. Jó munkát végeznek, és ezzel készen állunk majd a 7 évenként megvívandó csatára a több éves észszerű költségvetés érdekében, amely hozadott értéket hoz a polgár számára. Krósz úr defetista A bizottság álláspontját hallottuk múltkor. Ö, megvívtuk a csatát, csak nem nyertünk a az innováció, kutatásfejlesztés, a 2007-2013-as célok lebegtek a szemünk előtt. Itt szeretnék egy felhívást tenni és apelálni Haug úr, Haug asszony Gariga úr pozitív hozzáállására. Az infrastruktúra, az európai infrastruktúra a mobilitás jegyében működjék. Annál inkább, hogy az USA nagy infrastruktúrás befektetésre készül, és akkor még nem is beszélek Kínáról és a többi feltörekvő gazdaságról szólhatnék Észak-Afrikáról például, vagy Észak, vagy Dél-Afrikáról, Nigériáról, Dél-Amerikáról. Majd pedig a növekedést illeti. Európa nem maradhat le politikai üzenetet kell küldenünk határozottan, és elmondani, hogy ez az infrastruktúra szükséges, hogyha nagyobb mobilitást akarunk. És itt van a vulká, vulkánügy. Nem szeretnénk, hogyha finn vulkánnal hasonló problémánk lenne. Ez nagyon sérülékenyé tett bennünket vagy legalábbis rájöttünk, hogy milyen sérülékenyek vagyunk. A gazdaság jelentős része egy módra, a repülőre koncentrál, és nem tudtuk megoldani a ö, problémákat földi közlekedéssel. Gondoljunk a biztonságra, a vasutat is használni kell. Erre kell gondolni. Ez a politikai üzenet, amelyet a pénzügyi terv keretében küldenünk kell. Természetesen kell cement, kell acél a vasút esetén, de kell biztonság is, és utasjogok is. Fel kell használni a legmodernebb európai technológiát. Jelenleg problémás a földi kommunikációs rendszer kialakítása, itt a vasúti rendszerre gondolok. A ö, határok továbbra is problémát jelentenek. Befektetnek az államok, de ö, nemzeti szinten már pedig az EU-nak nagyon hangos, határozott üzenetet kellene küldenie, hogy több befektés, befektetés legyen, ezzel több munkahely lenne, és így lennénk versenyképesek másokkal szemben. Biztosítani kell természetesen a légi közlekedés biztonságát, de a többi közlekedési módét, és természetesen a jegyeladás legyen közös, egységes. A, ö, széndioksziddal is foglalkoznunk kell, és a lehetséges mértékben kiiktatni. Hogyha politikai üzenetet nem küldünk, nem mondjuk, hogy be kell fektetni, akkor a többiek megelőznek bennünket, az amerikaiak, a japánok, de még a kínaiak is. Egy figyelmeztetés következne a PPP-ről beszélt Gariga úr. Mindig kell más finanszírozás is keresni. Azt hiszem, hogy Simpson úr a, a, a városi dugókról beszélt. De ezek a dugók azt jelentik, hogy átszállási lehetőségek vannak, már pedig átszállási lehetőségeket biztosítani kell. Értem, megértem, a struktúrális alapok, a kohéziós alap is bevonandó. megpróbáltuk a prioritásokat venni előre. De ezek a prioritások azt jelentették, hogy a belső hálózatokat fejlesztették. A, a SURE bizottság segítségével arra kellene koncentrálnunk, hogy a költségvetés a mobilitást és az infrastruktúrát szolgálja ez az infrastruktúra a csúcs technológiára kell alapozódjék, és utána majd jön a többi. Ö, legyen meg a befektetés, ö, de nagyobb költségvetés kell. Auch, das, äh, die des én is szeretném megköszönni, hogy a Költségvetési Szakbizottság tagjai eljöttek hozzá. Nyilván a közlekedés fontos számukra, máskülönben nem lennének itt, de szeretnék két számot megemlíteni. Az Európai Unióban mindenkit szeretnénk fellépni az éghajlatváltozással szemben, ez azonban nem lehetséges, hogyha nem változtatunk a közlekedésen. Hiszen a közlekedés nem csak a széndiokszid kibocsátások 30%-áért felel Európában, hanem 9, 1990 óta 35%-kal növekedett, miközben más ágazatokban, az iparban, és az épületek szigetelésében rengeteg pénz elköltésével 10%-os csökkentés sikerült elérni. Ez azt jelenti, hogy a közlekedés ben növekszik ez az arány, miközben máshogy sikerült némi csökkentést elérni. Ezért érdemes feltenni a kérdést, hogy így folytatjuk-e, hiszen a TEN-T projektekben olyan kicsi a siker, hogy gyakorlatilag nem is láthatóak ezek az előrelépések. Ez azt jelenti, hogy újra kell, másként meg, kell meg határozni a prioritásokat. Tegnap Stuttgartban elhangzott az ottani vasúti projekttel kapcsolatos tárgyalásokon, hogy a Párizs-Bratislava összeköttetés lényegtelen. Érdemes elgondolkodni azon, hogy melyek a prioritások ezen a téren. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy a nemzeti egoizmus győzedelmeskedett, minden ország a saját projektjeit szerette volna érvényesíteni, de ha finanszírozásról van szó, akkor mindenki mossa kezeit. Olaszországban például három nagy projekt van folyamatban, többek között a Messinai híd, további hidak és alagutakról van szó. Olaszországban három projekt van folyamatban tehát, de nem látok semmiféle pénzügyi megállapodást erre vonatkozóan. Tehát, hogyha a jövőben ilyen programot állítunk fel, akkor az országok pénzügyi támogatását is biztosítani kell, hiszen hogyha csak a prioritásokat határozzuk meg, az, hogy mit szeretnénk, ugyanígy zajlik ez egyébként Németországban szövetségi szinten is, akkor aztán végül azt látjuk, hogy senki sem akar felelősséget vállalni. Számomra a központi felelősség abban áll, hogy a szűk keresztmetszeteket megszüntessük, és a határokon átívelő problémákat. Tudjuk, hogy a határokon átívelő közlekedés egy igen kis hányadot jelent, de azt akarjuk, hogy Európa közelebb kerüljön egymáshoz, ezért itt kell befektetéseket eszközölnünk. Ezért számomra nem az a fontos, hogy további pénzügyi forrásokat aknázunk ki. Ami a PPP-t illeti, 20 éve folytatunk már vitát, és mégsem érvényesül ez a program. Nem arról van szó, hogy a kohéziós és struktúrális alapokat használjuk a TNT projektek megvalósítására, sokkal inkább a projekteket kellene felülvizsgálni, hogy azok valóban a prioritásokat tükrözik-e. Egy negatív példát említenék Spanyolországgal kapcsolatosan. Spanyolországban az Európai Unió csatlakozhoz való csatlakozás óta csodálatos csodálatos autópályákat építettek, 80%-os EU-s társfinanszírozással, de ha az ember végigautózik ezeken az autópályákon, akkor minden fél órában körülbelül találkozik eh, egy-egy eh, teherautóval. Ennek az oka ugyanis az, hogy az autópályán díjat kell fizetni, az egyéb közutakon nem, így ott torlódnak a, a teherautók. Ez azt jelenti tehát, hogy finanszíroztunk egy projektet, de nem határoztuk meg azokat a keret szabályokat, amelyek eh, a megvalósítást szolgálják. Senki nem követné el azt a hibát, hogy vesz egy méregdrága Mercedes például, de aztán inkább a fiattal utazik, fiat autóját használja, mert olcsóbb az üzemanyag szempontjából. Negatív példa Németország számára a türingiai erdő. 15 év óta építenek már itt egy autópálya szakaszt, talán 15 év múlva majd el is készül, de az Ausztria felé továbbvezető szakasz számára még tervek sincsenek. A legfontosabb folyosó például Rotterdam és Génua között, ez egy másik példa. Itt Németország részéről még mindig nem készült el a szükséges vasúti szakasz ahhoz, hogy az összeköttetés érvényesüljön. Még tervek sincsenek, nem szólva arról, hogy az építkezés még nem kezdődött meg. Nagyon fontos lenne tehát befagyasztani a pénzek folyósítását, hogyha az országok nem tesznek eleget az európai prioritásoknak. Ezért nagyon támogatom Kállás úrt, aki azt mondta, hogy ha valaki nem tesz eleget az elvárásoknak, akkor befagyasztják a pénzek folyosítását. A határokon átívelő öm, kapcsolatokat kell fejleszteni, és meg kell szüntetni a szűk keresztmetszedeket. Ez lenne a két fontos prioritás. Egy további fontos példa a hamburgi szűk keresztmetszet például. Lehet azt mondani, hogy a Stockholm és Kopenhágai összeköttetést Rostokon, Berlinen, Frankfurton, Bécsen keresztül lehet megoldani, de lehet azt is mondani, hogy szükségszerűen Hamburgon keresztül kell vezetni, hiszen ott egy szűk keresztmetszet van, és ki az, aki azt mondaná, hogy itt kellene még keresztül vezetni ezt, a, ezt az utat, hiszen ott egyébként is szűk keresztmetszet van. Itt vannak ezek a hatalmas projektek, amelyeket nem tudunk finanszírozni, senki sem tudja, honnan szerezzünk pénzt erre. Mindenki azt mondja, hogy több pénzre van szükség, de senki sem tudja, honnan jöjjön ez a pénz. Itt nem pénzről van szó, intelligenciáról van szó, jobb ötletekre, intelligenciára van szükség beton helyett. Ezt a költségvetési szakbizottságnak is tudnia kell. Itt vannak a kívánságok, de el kell gondolkodnunk azon is, hogy mit hibáztunk el a múltban, és nem azzal kellene foglalkozni, amit szeretnénk, hanem rendbe kell hozni a pénzügyeket. Zeller úr. Strádát ka vienā citā pagaidu komitejā, kas Biztos vagyok, hogy az elnök és és egyetért ezzel, ami elhangzott. Nem szeretnénk, hogyha ugyanazt a hibát elkövetnék, mint a mi szakbizottságunk sok kezdeti kisebb dokumentum volt, de maga a jelentés 1700 módosítóhoz vezetett. 90%-ot elutasították, és sikerült a módosítók számát csökkenteni már a szakbizottság ülésen és a plenárison, ami az önök munkájára rátérve nehéz munkáj, munka az önék nehéz, el magyarázni a polgároknak, hogy 2014-től miért magas a költségvetés sok kormány az EU tagállamaiban nadrág szíj összeúzó programot vezetett be, takarékossági programot. Nagyon pessimista a hangulat jelenleg, ami pedig a TRAN által készítendő véleményt illeti. Egyrészt meg vagyok győződve róla, hogy az európai hozzáadott értéket növelni kell. Másrészt azonban ez a hozzáadott érték mindig magasabb lesz nyugodt Nyugat-Európában, ahol nagyobb a lakosság, nagyobb a népsűrűség, Németország, Franciaország, az Alpok mindig nagyobb hozzáadott értéket produkálnak, amikor közlekedési hálózatot építenek, és nem a periféria tudja ezt biztosítani. Nos, miért van ez így? Azért, mert az új tagállamoknak nagyon gyenge a közlekedési infrastruktúrája. A volt kommunista közlekedési hálózathoz kapcsolódtak, és rossz az összeköttetés a nyugat-európai résszel. Márpedig ez a kapcsolódás létfontosságú. A hozzáadott értékünk mindig alacsonyabb lesz, és a megtérülési ráta is alacsonyabb lesz, mint Nyugat-Európában. Mi a teendő? A TNT projektekre külön összegeket kérünk az új tagállamok számára, és ezzel csak egyet érteni lehet. A költségvetési források a nagyon korlátozatok. A balti államokban csak egy ilyen projekt van, vasúti projekt. Hogyha ezt akarjuk finanszírozni, akkor minden más politikától el kell venni a pénzt, például a mezőgazdaságtól, fontos gazdasági területektől. Ezért nehezen tudom támogatni ezt a pontot. A politikusaink nehéz helyzetben vannak amikor közlekedésről esik szó, akkor az orosz hálózathoz kapcsolódtak a volt szocialista tábor hálózatai. A baltikumi befektetés az oroszok szerint nem jelent perspektívát a mi hálózatunk a balti országokat köti össze, és Oroszországot. Számunkra fontos az Európai Unió vasúti hálózatához kapcsolódni. Ezek nagyon bonyolult kérdések, és szívesen együttműködök. Riké úr. Merci, monsieur Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet eh, szeretnének Jutának és Salvadornak a jelenlétért és a munkáért. Egy általános megjegyzést szeretnék tenni. A TRAN szakbizottság azzal töltje az idejét, hogy az európai közlekedés megszervezésével foglalkozik az interoperabilitást, a harmonizációt próbálja elősegíteni, de ez nem elég. Kell létezzék ez a közlekedési állózat, és legyen harmonikus az Európai Unióban. Itt a keletebbre található tagállamokra is gondolni kell. Az igazi kérdés a következő. A TRAN szakbizottság, amely az idegenforgalmat is képviseli, és ennek nagyon fontos nemzetgazdasági kihatása is van. Nos, ez a szakbizottság egyáltalán nem tud hatni a közlekedési költségvetésre egy milliárdról van szó, 900 millióról mondjuk a transzeurópai közlekedési hálózat végrehajtó ügynöksége révén. Máshol kell megtalálni tehát a pénzt a közlekedési infrastruktúrára. Elhangzott de hát Szaragósza óta ez nem újdonság, meg kell próbálni megtalálni európai szinten a lehető legtöbb forrást. Természetesen a kollégák egyik szakbizottságban se akarják, hogy a maguk, az ő jogaikat csorbítsuk. A, költségvetés 28%-át olyanra költik, ami hozzáadott értéket hoz, köztük a térre. De nem az európai összekötetés az elsődleges cél. A, szeretnénk a regi beli kollégákat rábírni arra, hogy kicsit másként működjenek ez az egyik célunk. Nem elővenni a költségvetési soraikat, hanem ezt megbeszélni velük. A másik lehetőség a regi után az új források. Ez a költségvetési szagőbizottságot természetesen nagyon foglalkoztatja, de bennünket is. Ezt nem szabad új adóként felfogni. Nos, a második lehetséges forrás, hogy Matthew, Matthew mondta, az EU matrica. De nem szabad, hogy a tagállamok ezt lerabolják, elvegyék a pénzt, azért, hogy a saját szintükön építsék az autópályákat. Van tehát miről vitatkozni. Harmadik megjegyzés, és itt a Költségvetési Szakbizottság képviselői előtt beszélek, van-e új erőforrás, amit fel lehet használni? hát nem kaptam erre választ. A Lisszaboni szerződés értelmében új felelősségi kör van, de ezt nem lehet a régi költségvetéssel megoldani. A költségvetésen belül léteznek források, csak nem találjuk. A költségvetésen kívül még nehezebben találjuk. Marad az átcsoportosítás. Ezért kell nekünk kapcsolat a Sorszakbizottsággal. Nos, még egy szó az idegenforgalomról. Megvédtem, amennyire tudtam, az új javaslatokat a szakbizottság úgy vélte, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében más helyet, fontosabb helyet kap az idegenforgalom. Ez a GDP belül betöltött szerepére alapozódik. Talán új kísérleti projekteket lehetne indítani. Az új induló projekteket át szabták a Lisszaboni szerződés szerint, de nincsen a Lisszaboni szerződés értelmében kapott új felelősségi körökre új költségvetés. 2013-ig ezt meg kellene oldani, de hát ugyanaz megy tovább 2012-13-ban, mint ami eddig volt a 2014-es, 2021-es pénzügyi tervre a Súra bizottságot és a Költségvetési Szakbizottságot és főleg a tagállamokat meg kell győzni. Meg kell győzni. Nem szabad európai jogkört adni, hogyha semmilyen pénzügyi intézkedés sem történik ha 20%-a a GDP-nek olyan területen van, amivel mi foglalkozunk, de a költségvetés 20%-ával nem mi rendelkezünk az EU-ban. Ez egy stratégiai ágazat, az infrastruktúráról van szó, és mégsem tudunk dönteni a költségvetést. Ez hihetetlen. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani, illetve gratulálni Jutta Haugnak és Gáriga Pollédo úrnak az előadáshoz, és arra kérném őket, hogy a Sure jelentésben, illetve a jelentés tartalmának gyakorlatba való átültetésekor támogassák a mi szakbizottságunkat abban, hogy az Európai Unió költségvetésének lehető legnagyobb részét a költségvetéshez rendeljék hozzá, illetve a közlekedéshez rendeljék hozzá. A közlekedés rendkívül fontos a versenyképesség és a szociális-gazdasági fejlődés szempontjából is az Európai Unióban. Ugyanakkor sajnáljuk a Trump szakbizottság részéről, hogy a bizottság, az Európai Bizottság eddig még nem tette közzé a közlekedéssel kapcsolatos fehér könyvét. Annál is inkább sajnáljuk ezt, mert a következő költségevetésre vonatkozó tárgyalások már megkezdődtek, megkezdődtek a tárgyalások a jövőbeni kohéziós politika kapcsán. És arra kérném önöket, hogy a következő pénzügyi keret meghatározásakor bizonyos projekteket, így a Marco Polo projektet is például, vagy a TEN-T projektet vegyék figyelembe. Ezek olyan projektek, amelyek részint 2013-ban véget érnek, de amelyeket folytatni kell 2013 után is. Azt gondolom, nagyon fontos lenne, egy listát készíteni a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközökre vonatkozóan, hogy láthassuk, hogy a közlekedés területén mit tudunk finanszírozni és milyen forrásból. Ami a Galileót illeti, ez nyilvánvalóan stratégiai fontosság az Európai Unió számára, és meg kell teremteni annak finanszírozásához a pénzügyi eszközöket. Gondolok itt többek között kutatási projektek finanszírozására is, amelyek a Galileóhoz kapcsolódnak. A technológiai előrelépésre vonatkozóan a prioritások nem tükröződnek a költségvetésben, a klímaváltozással szembeni harc tekintetében, a közlekedés vonatkozásában szintén nem látunk a költségvetésben költségvetési tételt. Felszeretném tenni a következő kérdést a jelentésüknek talán nem kellene választ adnia arra a kérdésre is, hogy a tagállamok a közlekedés számára biztosított pénzeszközöket hogyan hasznosították. Milyen javaslatokat kell tennünk a bizottságnak annak érdekében, hogy a következő költségvetés megvalósítása során a vonatkozó alapok hatékonysága növelhető legyen. És az utolsó megjegyzésem a TNT e esetében egy társfinanszírozás valósul meg. Hogyha a TNT e jövőjéről beszélünk, a bizottság gyakran a nemzeti költségvetéseket is említi. Úgy gondolom fontos lenne gondoskodni arról, hogy a társfinanszírozás az európai projektek esetében a nemzeti költségvetésekben is tükröződjön. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mielőtt Haggasszony Geriger úr válaszol, Matthew, van-e olyasmi, amit szeretne hozzátenni? Köszönöm szépen, Brian. Köszönöm szépen Haugasszonynak és Gariga úrnak a nagyon érdekes prezentációt. Nem azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy előre, hogy mit fog a költségvetésben javasolni a bizottság, de azért szólnék néhány szót a költségvetés, a költségvetésnek a közlekedés részéről. 5%-os GDP-t említett Brian, és 14%-a a háztartási kiadásoknak szintén közlekedési. Ennek része az idegenforgalom. És ne felejtsük el, hogy Európa világelső a közlekedési iparban. Gondoljunk a logisztikára, a tengerészetre, a világ a 40%-a az európaiaké a légiközlekedésre, a gyorsvasútra, illetve a közlekedési irányítási rendszerekre, amelyeket mi dolgozunk ki, fél, hogy elveszítjük az első helyünket. Egyesek már mondták, hogy nagyon előre tört Kína, USA, a, befektettek a közlekedésbe. Tehát fordulóponton vagyunk. Szintén fordulópont a mostani, mert ahogy elhangzott, elő kell készíteni a közlekedési rendszer radikális változását, eh, mert elfordulunk az olajtól klíma okokból, eh, vagy azért, mert eh, fogy az olaj, mind a kettő, vagy drága az olaj, a lényeg az, hogy a régi gondolkodású módon változtatni kell, nem csak az olajban. Azt hiszem ez az a pillanat, amikor mi az Európai Unióban van lehetőségünk európai hozzáadott értéket előállítani, mert most változás van. Ilyen értelemben most a transeurópai hálózatokat teljesen másként, más szemmel nézzük. Egy új hálózati központot szeretnénk, új csomópontokkal az EU-ban, intermodális folyosókat, ahol a az intelligens, zöld megoldások dominálnak, illetve amelyet a fenntarthatóság jellemez. Azt hiszem, sokat hallottunk a regi és TRAN szakbizottságról. Nos, a bizottság egységes mód felé halad a regionális kollégákkal már közös finanszírozáson gondolkozunk. 43 milliárd származik a kohéziós alapul, és 8 milliárd a TNT-ből. Az teljes az 200 milliárd, ami a hálózatokra szükséges. Tehát komoly összegekről van szó. Mindenesetre együtt haladunk a regis kollégákkal. Get away from the Smith. Ami a transeurópai hálózatot illeti, ez egy konkrét dolog. A Galileo nem létezne, hogyha nem lenne a TNT. Itt a 15-ös projektről van szó. Tehát van egyrészt a, az előre irányzott összeg a TNT-re és a kutatásokra másrészt több eh, ezer eh, kilométer eh, európai technológia létezik az Európai Unión kívül, 6-7 ezer és 30 ezer lesz ez 2020-ban. Jelentősen fejlesztettük az innovációt, a kutatást, és a transeurópai közlekedési hálózatra szánt összegeket használtuk fel részben az intelligens hálózatok kialakítására. Az utolsó pontom az innováció, ahogy már mondtam, fontos a különböző alternatív tüzelőanyagok, az innováció és kutatási programok felgyorsítása, ezek azok a területek, ahol többet kell tennünk, és innovatív finanszírozási módszerekre van szükség. Vannak jó példák már, például projektkötvényeket is ki lehet bocsátani ez is azt jelzi, hogy a PPP-k jól működhetnek a Cézár program keretén belül. Két milliárd eurót mobilizáltunk, 600 ezeret az Európai Unió költségvetésből, 600-700 ezer az Eurocontrol részéről, és a harmadik rész pedig az ipartól, iparból jön. Tehát az alternatív projektek eh, fejlesztése is fontos lesz. Köszönöm, elnök úr, hogy elmondhattam ezt a mondandómat a vitában. Köszönöm szépen. Akkor ki kezdi, Salvador vagy Juta? Mint, mint elnök, akkor. Köszönöm szépen. Azért jöttünk ide, hogy pont az elhangzottakat halljuk a kollégák részéről, és nagyon örülünk annak is kétségtelenül, amit a figazgató úr elmondott. Szeretnék még egyszer um, arról beszélni, hogy mi a mi mandátumunk. A mi mandátumunk teljesen eltér a krízissel foglalkozó, a válsággal foglalkozó szakbizottság mandátumától. És a mi célunk az, hogy 2011. júniusában a plenáris ülésen remélhetőleg nagy többséggel el tudjuk fogadtatni a jelentést. Ezzel a mi szakbizottság elvégezte a munkáját, és nem is fogjuk kérni mandátumunk meghosszabbítását. Olyan kevés időnk van, hogy egy nagyon nagy témával foglalkozzunk, hogy gyakorlatilag a kisebb jelentésekkel előtte, utána nem tudunk dolgozni. A Sure szakbizottság egy különleges szakbizottság, amely az Európai Parlament története során most első ízben fogja meghatározni az Európai Parlament álláspontját a következő pénzügyi keret számára, még mielőtt a bizottság előterjesztené javaslatát. Ez a lehetőség különböző dolgokból adódott, részint abból is, hogy a bizottság későn kezdte meg a munkát, de kihasználtuk ezt a lehetőséget, és remélhetőleg ezt a lehetőséget kamatoztatni is tudjuk 2011. júniusában. Ami érteni véltem az hozzászólásokból, az az, hogy a közlekedés területén nyilvánvalóan nagy európai hozzáadott értéket tudunk elérni, hogy a belső piac véglegesítését csak akkor tudjuk véghez vinni, hogyha jól működik a közlekedési ágazat. Világosá vált az is, hogy mielőbb meg kell szüntetnünk a szűk keresztmetszeteket, és nyilvánvalóan előre térbe kell helyeznünk a határokon átívelő kapcsolódási pontok kérdését. Ezeket létre kell hozni, ott, ahol ezek azonban már léteznek, és még nem elég nagyok, ott javulásra van szükség. Világos az is, és a főigazgató úr hozzászólásából ez még egyszer világosá vált, hogyha a 2020-as stratégiát szeretnénk megvalósítani, akkor nyilvánvalóan a három célkitűzést is meg kell valósítanunk. És ezt a három célkitűzést egy egységként kell szemlélnünk. Nem mondhatjuk azt, hogy ezentúl csak a versenyképességre összpontosítunk, ez a célunk, ezt fogjuk növelni, és pontosan ezért megoldjuk a közlekedési problémákat. Ezzel párhuzamosan meg kell vizsgálnunk a fenntarthatóság szempontját és a szociális inklúzió kérdését is. Ezek a célkitűzéseket csak együttesen valósíthatók meg, külön-külön nem. Éppen ezért nagyon helyes a bizottság megközelítése, miszerint a politikát politikákat legalábbis közös irányvonalak révén valahogy összehangolják egymással. Igaz ez a mezőgazdasági politikára vonatkozóan, a vidékfejlesztésre vonatkozóan, és természetesen közlekedésre vonatkozóan is. Nyilván a vidékfejlesztésben is szükség van a közlekedésre, de hogyha az úgynevezett smart cities, tehát az intelligens városokban gondolkodunk, akkor látnunk kell azt is, hogy milyen, mely tényezők járulnak hozzá ezek megvalósításához. A kondicionalitás és a szabályok, ezekről is szó esett, ezek az igazán fontosak, úgy gondolom, de ezt nem lehet egyedül a költségvetés révén megoldani. Szávador jelentésével egy költségvetési struktúrát határozunk majd meg a következő pénzügyi keretre vonatkozóan, és meghatározzuk majd, hogy mely politikákat lehet finanszírozni, mennyi pénzzel. Azt hiszem, hogyha ez a program, ez a struktúra megvan, többek között a kiadásokra vonatkozóan is, akkor újra tárgyalnunk kell majd arról, hogy milyen szabályokat, milyen előfeltételeket akarunk meghatározni. A bizottság a jelenlegi pénzügyi keret működésével kapcsolatos jelentésében már a következő pénzügyi kitekintésre is úgymond kikacsintott, tehát már azt is szemügyre vette, és megvizsgált azt is, hogy hogyan tudunk a jelenlegi hibákból tanulni. A bizottság azt a következtetést vonja le, hogy minden olyan politika területén, amelyek EU-s szubvenciókhoz kapcsolódnak, EU-s támogatásokhoz, azok esetében szerződést kell kötni a régióval, a tagállammal, a szerződő féllel. Nyilván a PPP esetében ez egy különleges kérdés, és ezzel párhuzamosan, ezt a bizottság ugyan nem mondja, de ezt én mondom, és ezt fontos lenne megszívlelni, Szankciókat kell megfogalmaznunk a szerződés szegés esetére is, hiszen hogyha szerződést kötünk, anélkül, hogy tudnánk, mi történik, hogyha egyik másik fél nem tartja be, akkor nyilvánvalóan a szerződések is teljesen feleslegessé válnak. Tehát szerződésekre van szükség és szankciók meghatározására a szegés esetére. Ez um, nagyon helyes, helyén való lenne, hiszen mindannyian azt szeretnénk, hogyha az európai hozzáadott érték a meghatározott pénzügyi kerettel segítségével a lehető legmagasabb lenne, és valóban szeretnénk a hatékonyságot, az alapok hatékonyságát növelni. Ezt tűztük ki célul, ezt tűztük zászlónkra, és ez az, amit majd beépítünk munkánkba. Köszönöm szépen. A Michael mindig az utolsó szót, szót kéri. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek, hogy hozzájárultak az eszmecseréhez, és természetesen a jövőben is, jövő évben is szándékozunk önökkel együttműködni. Az én véleménytervezetem ehhez módosítókat december 8-áig nyújthatnak be, és januárban fogjuk megszavazni a közlekedési szakbizottságban. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. És ne feledjétek, február 1 -e az ülés ideje, amikor a TEN-téről is szó esik a szakbizottságunkban. Mindenkit szeretettel várok. Okay, colleagues. Kedves kollégák, most pedig a következő napi rendi pont a Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megalapodásról lesz szó Tikau asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez egy rendkívül fontos megállapodás Ez egy rendkívül fontos nemzetközi egyezmény a polgári légiközlekedés számára. Az egyezményt az Európai Unió és Brazília írta alá, ők a szerződő felek, és néhány számadatot említenék a kollégáknak. Brazília legfontosabb latinamerikai piac, az Európai Unió pedig a legfontosabb kereskedelmi partnere említett országnak. A teljes kereskedelmi volumen 22,5%-a esik rá. Ugyanakkor az Európai Unió legfontosabb befektető Brazíliában, és hogyha az egyezmény következményeiről beszélünk, például az idegenforgalom vonatkozásában, akkor még néhány pontot nagyon fontos hangsúlyoznunk. 1,74 millió európai látogat el, látogatott el Brazíliába, illetve a külföldről érkező látogatók 35%-a Európából érkezik Brazíliába. Az Európai Unió a nemzetközi járatok 22%-át teszik ki, és ezáltal tulajdonképpen a második legnagyobb nemzetközi piac Argentina után, a harmadik helyen pedig az USA helyezkedik el. Még egy fontos számadat. Brazília a rangsor második helyét foglalja el, hogyha a légi kikötők számát vizsgáljuk az Egyesült Államok után. Körülbelül 15 ezer légi kikötője van összességében az USA-nak, ezt követi Brazília 4 ezer repülőtérrel. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 600-zal több repülőtere van Brazíliának, mint az Európai Uniónak. E, az Eurostat adataiból más is kitűnik. Így például a következő. Az egyezmény pozitív kihatása az idegenforgalma világos, már csak azért is, mert egy liberalizált piac valósul meg a légiforgalom területén európai, az Európai Unió és Brazília között. 145 millió euróról van szó, ebből 86 millió euró a forgalom, az Európa, a Brazíliából érkező idegenforgalom vonatkozásában, és 69 millió a forgalom az Európai Unió számára az idegenforgalom területén Brazíliával kapcsolatosan. Ez az egyezmény tulajdonképpen 15 bilaterális egyezményt fog össze, Jelenleg tehát 15 bilaterális egyezmény létezik az egyes tagállamok és Brazília között. Mivel azonban most az Európai Bíróság határozott ebben a kérdésben, ezért az Európai Unió most már kizárólagos kompetenciával rendelkezik a légiforgalmi kapcsolatok területén. Ennek folyamánya, hogy a bilaterális egyezmények most már a jövőben közösségi szinten léteznek tovább, mégpedig egy EU-Brazília egyezmény keretében. Az egyes záradékok, amelyek a bilaterális egyezményekben szerepelnek, beépülnek majd az új egyezménybe. Ezek a záradékok az egyes vállalkozásokra vonatkozóan fontosak, nagyon fontos a harmadik cikk, a negyedik cikk. Ezek a biztonságra vonatkoznak, illetve a légiforgalomban használt üzemanyag adózására vonatkoznak. Egy további fontos cikk az ötös cikk, itt a versenypolitikai harmonizálásról van szó mindenek előtt. Ez azt jelenteni, hogy az összes európai légiforgalmi vállalat azonos módon férne hozzá a brazil piachoz. Nagyon fontos, hogy a bilaterális egyezményeket beemeljük a jelenleg tárgyalt egyezménybe. Ez az egyezmény azonban nem helyettesíti a bilaterális egyezményeket, ez nagyon fontos, sokkal inkább bizonyos cikkeket, záradékokat vesz át az azokból. Úgyhogy ezek most már közösségi szinten léteznek tovább. És szavatolják, hogy egy azonos elbánásban részesülnek a különböző légivállalatok. Végezetül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Unió egy egyezményt fog tárgyalni, illetve aláírni. Ez egy horizontális egyezmény Brazíliával. Ez az egyezmény szintén nagyon fontos az Európai Unió számára. Itt befejezném, és azt kérném a kollégáktól, hogy szavazzák meg a jelentést annak érdekében, hogy támogassuk ezt a rendkívül fontos egyezményt, de természetesen rendelkezésükre állok, ha kérdésük lenne, és mindenképpen szeretném hallani a kollégák véleményét, hiszen egy állásfoglalásra van szó. Köszönöm szépen. Emlékeztetek arra, hogy ez egy beleegyezéses megállapodás, tehát itt nem lehet módosító indítványokat, javaslatokat tenni, vagy csak el lehet vetni teljes egészében a szöveget. vannak olyan területek, ahol nincs semmiféle hatáskörünk EPP képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Tikau asszonynak, a jelentéstevőnknek. És szeretnék néhány dologra utalni. Gratulálok! Üdvözlöm azt a szerepet, amely eh, az Európai Parlament eh, hatáskörét illeti most a Lisszaboni szerződés értelmében. Azonban sajnálom azt, hogy a parlament tehát nem kérdezték meg e témát illetően sőt csak a, ebben a végleges szakaszban van valamennyi hatáskörünk. Ami a ö, horizontális ö, légiközlekedési tevékenységeket illeti, nagyon nagy lehetőségek nyílnak meg az Európai Unió piacán Brazíliával kapcsolatosan. Alapvető dolog az, hogy az Európai Uniónak olyan politikája van, a légi közlekedésben, amely nagyon koherens politika, a belső piacra vonatkoztatva is, és harmadik országok piacára vonatkoztatva úgy szintén mindenképpen meg kell ragadni az alkalmat, hogy a, az összes lehetőséget megragadjuk a különböző piacokon, de együtt kell működni a különböző területeken, figyelembe véve az európai jogokat is. Egy első szakaszban vagyunk, egy első lépést kell megtenni a Brazíliában való megállapodás terén. Fontos az új beruházások lehetőségének megnyitása, tudjuk azt, hogy egy ilyen általános megállapodás, amely helyettesítheti a kétoldalú megállapodásokat, sokkal hatékonyabb együttműködést tesz lehetővé, és a az együttműködés terén a stratégiai kapcsolatokat is fejleszti. Sokkal részletesebben foglalkozik sok e témával foglalkoznak más jelentések is, de azt hiszem, hogy gazdasági előnyei is lesznek ennek a megállapodásnak. A, elsősorban fontos a tarifák, a, a repülőgyek árainak a csökkentése is itt több mint 400 milliárd eurót lehet majd megsporolni az utasok számára. Csak úgy, mint az áruszállítás terén, sokkal nyitottabb lesz a piac. Figyelembe véve ezeket az okokat, Tikau nőhöz, nőtől azt kérem, hogy támogassuk minnyáján ezt a megállapodást. Brüsszelben ugye most itt három fok van, Brazíliában 30 fok van, tehát könnyíteni kell az utasoknak is ilyen értelemben. Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem és egy kérdésem Tikau asszonyhoz a jelentés kapcsán. Minnyáján nagyon jól tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés nagyobb hatáskört ad a parlament számára. Természetesen az ALDE frakció üdvözli ezt a megállapodást Brazíliával, amely helyettesíteni fogja a kétoldalú megállapodásokat. Azonban ami a biztonságot jelenti az utasok terén, ezzel kapcsolatosan vannak problémáink természetesen az utasok jogait mindenképpen figyelembe kell venni, az utasok érdekében kell együttműködnünk. A kanadaival kapcsolatos megállapodásban is benne van a negyedik cikkben, hogy a jogi szolgálat is szól arról, hogy problematikusak a biztonsági intézkedések ezzel kapcsolatosan lenne valami mondandója Tikau asszonynak. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Tikau asszonynak, a jelentéstevőnek a jelentését, és az átfogó munkát. Ő nagyon részletesen vizsgálja az előnyeit ezen megállapodásnak. Én három tárgyalási fordulón vettem részt és azt hiszem, hogy a biztonsággal kapcsolatos megállapodást is már a végéhez közeledik, aztán vannak más előnyök is az észak-amerikai piacokhoz való hozzáférés is egyre közelebb van hozzánk már. Tehát összességében úgy gondolom, hogy van egy időkeret, és fel kell gyorsítani a munkát, véglegesíteni kell a munkát, a jelentéstevő támogatjuk, és szeretnénk a lehető leggyorsabban előre haladni a különböző előnyökről szól a jelentéstevő, és teljes mértékben támogatjuk az álláspontját. Elnök, köszönöm szépen a bizottság részéről Bulgári Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Tikau asszonynak a jelentését, és köszönöm az ajánlásait, nevezetesen. Azt is köszönöm, hogy elmondta, hogy a parlament támogatja és elfogadja ezt a jelentést. Brazília az Európai Uniónak nagy gazdasági partnere ez a, ezt a megállapodást Tecsera eh, eh, asszony és Foster eh, urak is megemlítették, mint fontos megállapodást, mert a megállapodás megerősíti a légi közlekedési kapcsolatokat az Európai Unió és Brazília között. És ez azt hiszem, hogy nagyon fontos a kereskedelmi tevékenységek fejlesztése érdekében, a mobilitás csere, tehát az utasok mobilitásának érdekében 4 millió 800 ezer ember utazik ebben a vonatkozásban, és ez nagyon fontos, nagyon jelentős számadat. Ami a biztonságot illeti, a, amiről önök is beszélnek, ezzel kapcsolatosan folynak a tárgyalások, csak úgy, mint a légi szolgáltatásokról. Biztosítani kell a dinamikát és a kétoldalú megállapodásokat is helyettesíteni fogja ez a az általános megállapodás. Természetesen Szaviszár asszony jele, megjegyzését értem, az intézményes problémákkal kapcsolatosan. Szeretném biztosítani önt, hogy ezt a megállapodást a jövőben nem fogják módosítani anélkül, hogy az Európai Parlamentet formálisan nem veszik be e, ebbe a e, folyamatba. Ugyanis a Lisszaboni szerződés értelmében ez kötelező is. Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kaptam, és köszönöm a kollégáknak is. Lehet, hogy van valamilyen zavar eljelentés jelentés és a biztonságról szóló jelentés között. Itt a négyes cikkről volt szó, de ez nem fedi le ezt a, a problémát. A Tika asszonynak adom meg a szót. Ceea ce um, Igen, elnök úr. Ami a légiforgalmat és a nemzetközi egyezményeket illeti, itt háromféle egyezményről van szó. Egyrészt van egy horizontális keretegyezmény, Ilyet, fog, ilyet fogunk, ilyenről fogunk tárgyalni például délután Kanadával kapcsolatosan. Egy egyezmény lehet biztonsági egyezmény, ahol az Európai Uniónak kizárólagos hatásköre van, és itt a tagállamoknak nem kell ratifikálniuk az egyezményt, és van még egy harmadik fajta egyezmény, Ilyen egyezményről van itt most szó. Ez egy nemzetközi egyezmény, amely már előzőleg elfogadott bilaterális egyezmények bizonyos részeit átemeli, összefoglalja, vagy esetleg helyettesítés azokat. Ez a közösségi jog legújabb fejleményeit tükrözés. itt tulajdonképpen egyfajta harmonizálásról szokás beszélni a normák tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamok számára azonos, egyenlő hozzáférést biztosít az egyezmény a piachoz. A negyedik cikk, amelyre Szelezár asszony utalt, ez a nemzetközi légibiztonságra, légibiztonságra vonatkozik. Az egyezményben van egy további cikk is, amely azt mutatja, illetve kimondja, hogy bármilyen változtatás, módosítás csak is a szerződő felek beleegyezésével végezhető el, és a szükséges eljárások követése nyomán. Szeretném megköszönni minden kollégának a hozzászólását. Azt gondolom, ez az egyezmény nagyon fontos lesz a számunkra. Nagyon fontos, hogy a már meglévő bilaterális egyezményeket harmonizáljuk. Éppen ezért kérném a kollégákat arra, még egyszer, hogy támogassák ezt az egyezményt, ezt a jelentést szavazásnál is, és hogy természetesen ugyanez, ugyanígy támogassák a többi egyezményt is. Köszönöm szépen. Januárban szavazzuk meg a szakbizottságban ezt a jelentést, februárban plenárisan, és december a módosítási, módosítások benyújtásának határideje. Most lezárjuk az ülést, és délután a 16. napirendi ponttal fogjuk kezdeni, és lesz egy mini meghallgatás is a GNSS témában. Köszönöm.